hogy van még a napi rendünkön bőven tennivaló. p.m. És hát ugye tudják, hogy fél hétkor be kell fejeznünk. Having here, uh... Egyben hagy, hadd emlékeztessem önöket, hogy a dossziéjukban megtalálható egy uh, dokumentum, ami a Szociális és Munka Foglalkoztatásügyi Bizottság véleményét tartalmazza, amely az 50-es számú házszabály értelmében társvéleményezője ennek a jelentésnek. Még egyszer elmondom, hogy január 10-e módosítani hitványok benyújtásának határideje, méghozzá szokás szerint 12 óra, pontosan dél. A Libia Szakbizottságban pedig február 3-án fogunk szavazni, 2011 februárjában a félreértések elkerülése véget. Most pedig nem is eh, lapom tovább az időt, megadom járók a Liviának a szót. Members, thank you very much for the possibility after the first discussion that we had. Uh, since then already the opinions from the... Köszönöm szépen! megkaptuk a regi, illetve a kult szakbizottság véleményét is, és nagyon örülök annak, hogy az elnyékjelentéstevőkkel együtt dolgozhattam a kult szakvéleménye nagyon erős. Arról beszél, hogy be kell fektetni a romák oktatásába, ez a leglényegesebb. A koragyermekkori fejlesztés is nagyon fontos, erre is nagy hangsúlyt fejezett az Európai Parlament, és ezen kívül Pakulász úr véleményében a tanárképzési, továbbképzési javaslatok is vannak, és ezt is teljes mértékben támogatom ez megfelel Gönc asszony eh, véleményének is a foglalkoztatási bizottságban. Egy nagyon gyümölcsöző vitát tartottunk, illetve a azok a programok, amelyekről ő beszél a véleményében, azok pont azok a programok, amikre én is gondoltam, és örülök, hogy ezek így most összejönnek ebben a jelentésben. Kovacsev úr pontjaival is egyetértek az LDF rendelet módosításával, amely a szegregált eh, oktatás eh, kiiktatásáról szól a legszegényebb régiókban, illetve az EU eh, pénzek ügyében hozal, meghozandó döntések is nagyon fontosak, amelyek a tanácsban lesznek esedékesek a University College of London-tól rendelt tanulmány jövő szerdára elkészül. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan jó dokumentum, amelyre lehet építeni. Mint ahogy tudják, január 10-e a határidő, tehát sok időnk van. A munkaanyag elkészülte óta eh, hat új pontot vettem fel a munkadokumentumhoz képest az új végleges dokumentumban vagy jelentéstervezetben. Ebben, a, ebben az anyagban én egy, amellett érvelek, hogy az EU 2020-as stratégiáján belül egy alstratégiára van szükség, amely összeköt bennünket, és nem pedig elkülöníti az egyes tagállamokat. A másik eh, kérdés az az, hogy milyen szerepet játszhat az Európai Bizottság ebben a folyamatban, és én úgy gondolom, hogy az anyagban elég jól elmondom azt, hogy eh, koordinál, monitoroz és felügyel a bizottság. A koordinációra nem érdemes felállítani egy új eh, testületet, mert az pazarlás lenne, de azt gondolom, hogy a jelenlegi Roma Task Force, amely egyelőre ideiglenes, ez viszont lehetne végleges testület. Szintén adjon ki az Európai Bizottság éves jelentéseket a stratégia alakulásáról, és a tanácshoz nyújtson be javaslatokat. És azt gondolom, hogy egy európai roma scoreboardot kellene létrehozni, amely a piaci scoreboardra hasonlít. A harmadik dolog az, hogy legyen minden tagállamban legalább valami fajta szervezet, vagy legalább egy kontakt személy a köztisztviselői karban, aki a stratégia megvalósításáért felel, ő egyrészt tanácsadója a bizottságnak, másrészt pedig koordinációs szerepet is eljátszik. Az ötödik pont az a pénzről szól, és azt gondolom, hogy a kohéziós költségvetésen belül lehetne elkülöníteni a következő több éves pénzügyi tervben, keretben egy teljesítménytartalékot, amely szerint ott el tudnánk szakadni attól a gyakorlattól, hogy a abszurd módon maximalizálják a pénzt a nagy befizetők. Tehát itt egy eredmény alapú módszerről van szó, tehát versenyeznének a tagállamok, azok a tagállamok, amelyek jelentős eredményeket érnek el a roma stratégiában, azok több pénzt kapnának, ami megint csak egy pozitív előrelépés és azok a az államok, amelyek még nem tagjai az Európai Uniónak, de ott is vannak roma kérdések, ott is a legkiszolgáltatottabb kisebbség a roma közösség. Az ő bevonásuk is szükséges, látjuk, hogy ott is az 1990-es évek óta milyen szenvedésen mentek át a roma közösségek, tehát őt, őket is be kell vonni ezeket az országokat a lehető legnagyobb mértékben, és mivel a csatlakozási tárgyalások jelentős lehetőséget adnak arra, hogy a romák helyzetét is javítsuk ezekben az országokban, azt gondolom, hogy ki kell terjeszteni ezt az egész folyamatot a csatlakozásra váró államokra is. Ezek tehát azok a dolgok, amelyeket én fontosnak tartok a közeljövőre nézve az európai roma stratégia alapját ezek képezhetik. Ez az a keret, amelyen belül az Európai Bizottság egy nagyon jó cselekvési tervet tud kialakítani annak érdekében, hogy csökkentse a diszkriminációt és az egyenlőtlenséget az Európai Unión belül. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm Járóka asszony, méltányoljuk az eddig elvégzett munkát, most pedig eh, megnyitom eh, a lehetőséget a hozzászólók előtt. Köszönöm elnök úr, én is köszönettel tartozom az előadónak, az, mindazért a munkáért, amit eddig elvégzett, és elmondanám, hogy teljes mértékben támogatom az által elmondatokat. Szeret, mindenki bűteni ezt jelentést, mert valóban eljött az ideje annak, hogy együttműködjünk, és egyértelmű üzenetet küldjünk. Ami most még fontosabb, hogy Reding biztos asszony bejelentette, hogy az Európai Bizottság mit is kíván tenni ez ügyben. Tehát nem egy uniós stratégiáról beszélünk már, hanem egy eh, keretről, ami a nemzeti stratégiák kerete. 27 nemzeti stratégia roma kérdésben óriási, mit nem mondjak, hogyha ez biztos receptje a teljes kószosságnak, hogyha mondjuk a jövőben 20 év múlva előre tekintünk, biztos, hogy ugyanez, le, ugyanez lesz a helyzet. Eljött tehát az ideje annak, hogy a parlament, ez a parlament egyértelmű üzenetet küldjön azzal kapcsolatban, hogy mit kívánunk, mit akarunk, mit szeretnénk, és nem csak ennek a parlamentnek az üzenete ez, ha jól emlékszem ugyanis, Valószínűleg benyújtok majd néhány módosított, bár az előadó álláspontját teljes mértékben támogatom, legalábbis az alapján, amit ma hallottam tőle talán jövő héten Strasbourgban, amikor Reding asszonyjal találkozunk, nekiszegezhetünk néhány kérdést a kerettel kapcsolatban, hiszen nagyon sok elvaratlan szál van, hiszen egy a, a, a, Lívia álma mondhatom talán így, az volt, hogy legyen egy jogi alapja ennek, a jogalapja ennek a stratégiának, most pedig egy keretről beszélünk, ami valószínűleg soha nem jön majd létre, de itt együtt kell működnünk annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Thank you, Mrs. Ernst. Ernst az... Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének volt már egy első vita körünk, akkor számos kritikát megfogalmaztunk, ha emlékszik rá, és sok mindent belefoglaltak, és már most bejelentettem, hogy nagyon sok módosítom lesz majd. Egyébként szeretném arra emlékeztetni önöket, hogy van egyfajta aspektus a rasszizmus, etnikai hovatartozás és konkrét diszkriminálással kapcsolatban, Úgy vélem, hogy ezt az összefüggést sokkal jobban ki kellene emelni, és Valireu kollega hozzá szólásával kapcsolatban a meghallgatás során egyértelmű tettük azt, hogy mindenről dönthetünk szociális, gazdasági területen, de hogyha nem helyezzük nagyon magas szintre a cigány ellenesség elleni küzdelmet, akkor nem tudunk sehova se elindulni. Van még egy probléma a kiskorúakat illetően. Itt is meg kell néznünk ezt a kérdést, főként a kiskorú romák helyzete nagyon-nagyon bonyolult téma. Lehet, hogy itt extra pontot kellene megfogalmazni ezt illetően. Ami számomra rendkívül fontos, és ez lenne az üzenetem, hogyan lehetne elérni azt, hogy a tagállamok sokkal jobban kötelezhetőek legyenek különböző dolgokra? A legjobb EU stratégiát is kidolgozhatjuk, de hogyha nem kötelezzük a tagállamokat arra, hogy ezt végrehajtsák, nagyon fontos ez, hiszen volt egy vita is erről a meghallgatáson, hogy a tagállamoknál dőlnek el a dolgok, ott kell, hogy megtörténjenek a dolgok, ott kell végrehajtani a dolgokat, és ezt kell mindenképpen egyértelművé tennünk. Üdvözlöm azt, amit az elején elmondott Lívia, hogy a romák helyzete a tagelőtt országokban ugyanennyire fontos, ezt is figyelembe kell vennünk, és meg kell néznünk azt, hogy itt mit lehetne változtatni. Thank you. Köszönöm szépen, Giacolino úr következik. Grazie. Presidente, ho letto con attenzione, ascoltato. Köszönöm elnök úr. Járók a Lívia szavait érdeklődve hallgattam, roppant világosan fogalmazni, ezt gratulálni szeretnék. Valóban az inkluzív stratégia, a prioritások, a stratégia kiterjesztése, ez ügyben igaza van, egyetértek önnel. Ami a finanszírozást illeti, Redding, Redding asszony egy task force-ot, egy, ha jól emlékszem, hozott létre, amely majd elképzelést adhat arról, hogy a finanszírozást a tagállamok hogyan használhatják fel, hiszen a pénz kérdése eh, roppant fontos, ahogy Járóka asszony is mondta, ez az általunk elérni kívánt célok szempontjából kulcsfontosságú. Ugyanakkor érdemes, sőt fontos újra elmondani, hogy ez a típusú fellépés a befogadásra épül, ez egy inkluzív eh, stratégia, Fontos, hogy ezt más szakpolitikai területekre is kiterjeszthetjük, és kiterjesztjük majd. Remélhetőleg ez ügyben majd láthatunk sikereket, és ez a ahogy az Weber asszony is mondta, lehetővé teszi számunkra, hogy a szolidaritás alapjait lefektessük a tagállamok között, hiszen enélkül nem tudunk sok mindent elérni, mert pedig a jelenlegi eh, óriási eh, migrációs hullámokat valahogy szabályozni, kezelni kell. Az iskolából való kimaradás kérdése, nagyon fontos, hiszen ez egy olyan alapvető kérdés, amivel a problémák gyökeréhez nyúlhatunk le, hiszen itt részben kulturális részben politikai problémákról van szó. Móder úr következik, parancsoljon. Thank you. Köszönöm. Én is roppant érdekes dolgokat olvastam Járók Olivia jelentésében, és természetesen támogatni fogom. A lényegével ugyanis egyet értek. Mindig felteszem magamnak azt a kérdést, több meghallgatáson és felmerült az, jelentős összegeket költöttek e egy célra, 1,4, 1,6 tized milliárd eurós összegekről beszélünk a kohéziós alapokból. Egy jó példát jól lenne hallani arra, hogy mire költötték ezt a rengeteg pénzt. Nos, azt kaptam a válaszként, hogy brosúrákra, illetve a párbeszédre. Furcsa ez, hiszen szerintem a párbeszéd nem a drága, nem kerül olyan sokba. Hova került a többi pénz, mik voltak a sikerek, mik voltak a kudarcok. Mert csak ha tudjuk, hogy mi volt sikeres és mi volt bal siker, akkor tudjunk ajánlásokat tenni a jövőre vonatkozóan. Szeretném ezt az aspektusát jobban feltérképezni, hogy hogyan tovább, mik a valóban eddigi sikeri, sikeres vállalkozások. Köszönjük, Puszkut asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Járóka asszonynak köszönetet mondani a jelentéséért. Úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy itt európai stratégiának kell, hogy lennie, amely foglalkozik a több mint 12 millió érintett problémájával. Sajnálatosnak tartom azt, hogy a jelentés nem annyira politikai jellegű, mert úgy vélem, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy milyen súlyos ö, ö, hatásai voltak a francia kormány eljárásának, hogy milyen fajta diszkriminációt lehetett látni. Ezt is le kellett volna szögezni. Nos, a jelentésben lévő elemeket nagyon fontosnak tartom, a legtöbb elem teljes mértékben támogatható. Szeretnék nagyobb figyelmet fordítani három pontra. Az egyik az az a pont, amely egy általános pont lenne, ez a romák integrációját illeti, erről is beszéltünk a meghallgatáson, a szociális integrációjáról is beszéltünk a romáknak, ezt mindenképpen hangsúlyozni kell. Második pont, teljes mértékben csatlakozok Mulder úrhoz itt az értékelést illetően. A bizottságtól kell megkérdezni azt, hogy mi történt az értékelések kapcsán, vagy mi nem történt meg. Nagyon sok pénzről van szó, nagyon sok pénzt adtak ki. Ez nagyon fontos, viszont a pénz nem érkezett meg oda, ahova meg kellett volna érkeznie. És amíg nem tudjuk, nem látjuk azt, hogy mi is történt, addig nagyon nehéz a jövőre koncentrálva politikákat megfogalmazni. Utolsó pontként pedig a romák sajnálatos módon olyan csoportot jelentenek, ahol nagyon, ahonnan nagyon kevés képviselő érkezik a politikai szervezetekhez, és erre is nagyon kellene koncentrálnunk, mert ezért fordulhat elő az, hogy a különböző tagállamokban ezért nem foglalkoznak annyira a romák ügyeivel, és ezért lenne jó, hogyha jobban bevonnák őket a döntéshozatali folyamatokba is. Köszönöm szépen. Thank you. Madame Guillaume. Köszönöm most Guillaume -hoz. Oui, Euh, Én is csak eh, csatlakoznék azokhoz, akik gratuláltak Járóka asszonynak ehhez a munkához, és nyilvánvalóan nagyon sok pozitív eh, dolog van ebben. Jó alapja ez a jövőbeni munkánknak és beszélgetéseinknek, valamint a módosítóknak. Eh, nyilvánvaló, hogy ebben a szövegben nem egy könnyű dolgot vállalt magára, ráadásul politikai jellegű, általános politikai jellegű dolgokat is érint, például a kiszolgáltatottságot, a szegénységet, ami, ami nem egy könnyű téma. E, nyilvánvaló, hogy ott esetleg lehetnek módosításra szoruló dolgok e, Úgy tűnik, hogy ez egy rendkívül fontos állásfoglalás lehet. Kollektív módon hozzájárulhatunk ahhoz, hogy kialakuljon egy olyan stratégia, amely minden szereplőt magában foglal nyilvánvalóan az Európai Bizottságot, a kibocsátó államokat és a befogadó államokat is. Úgy tűnik, hogy van egy sor olyan javaslat, amely a kibocsátó országokra van kihegyezve, és Boszkürt asszony is utalt erre, nyilvánvaló, hogy beszélni kell arról is, hogy mit legyen azokkal az országok, azokban az országokban, ahol befogadják évek óta immár a kisebb-nagyobb roma közösségeket. Nyilvánvaló, hogy itt egy-két kisebb módosítóra lehet szükség. Aztán van egy terminológiai kérdés. Láttam a francia nyelvű változatot. A hatos oldalán azt mondja a francia nyelvű változat, hogy rasszizmus a cigányokkal szemben. És én azt gondolom, hogy amikor ilyen kifejezéseket használunk, és itt megint vannak kulturális nyelvi különbségek, akkor azért legyünk tisztába azzal, hogy mit jelentenek ezek a szavak, milyen szavakat használunk ezeknek az embereknek a leírására. Köszönöm, Wikström asszony. I thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Én magam is szeretnék gratulálni az előadónak az alapos munkájához. Nem könnyű ez a az anyag, az teljesen egyértelmű. Azt gondolom, hogy minden jelentős érdekeltet be kell vonni ebbe a problémába, hatékony cselekvési tervre van szükség minden szinten. Én szinte egy marsal tervre gondolok, tehát egy romákat megcélzó marsal terv létrehozására, ha úgy tetszik egy holisztikus megközelítésre van szükség a tagállamokban a társadalmi befogadás elérése érdekében. Én azt gondolom, hogy a holisztikus a megközelítés, amit a raportőr alkalmazott, hiszen felsorolt egy csomó olyan aspektust, amelyel foglalkozni kíván. De azért van még olyan dolog, ami hiányzik, Nincsen például utalás az EP határozatokra, amelyeket elfogadtak a, az Európai Parlament romákkal kapcsolatban, és nincsen utalás azokra az EP állásfoglásokra, amelyek elítélték a franciaországi és olaszországi kitoloncolásokat. És azt gondolom, hogy ez is ide tartozik ebbe a jelentésbe. Egy másik fontos dolog az a múlt feltárása. Ha nem ismerjük a történelmet, nincsen jövőnk és a jelenlegi helyzetben fogunk csak tudni gondolkozni. Azt gondolom, hogy a történelmi hátteret is fel kell tárni minden tagállamban. Az egyik kiinduló pont lehetne az, hogy az alapvető jogok ügynökségének jelentéseit jobban, komolyabban vesszük, és azt, azokat terjesztjük. Úgy gondolom, hogy néha megpróbáljuk becsukni a szemünket, ami egy emberi dolog, de ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, azért a történelmi kitekintés szükséges. Sajnálatos módon és nyilvánvaló módon emlékeztetnünk kell az összes tagállamunkat arra, hogy biztosítsák a szabad mozgást minden közösség számára Európában, és ebben a jelentésben nincs egyelőre utalás a szabad mozgásra. Márpedig ezt én kétszer aláhúznám, mert a szabad mozgás az egyik alapja és gyökere az Európai Unió munkájának, tevékenységének, ebből nem lehet senkit sem kizárni. Tehát ugye egy civilizációs kérdésről van szó, hogyan bánunk más emberekkel a 21. században, az országainkban. Ez lenne az üzenetem, és még egyszer megköszönöm az alapos jó munkát, amit végzett, és kérem, hogy utaljon azokra az európai parlamenti határozatokra, amiket említettem az előbb. Köszönöm az összes hozzászólónak. Róka asszony. Járókasszony, kérem, hogy most foglalja össze, amit elhangzott, vagy van-e megjegyzése ezzel kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr akkor most csak nagyon röviden fogok hozzászólni, és köszönöm a nagyon értékes felvetéseket, azokat a módosítókat, amiket javasoltak, azokat lejegyeztem. Nyilvánvalóan korlátozott a szöveg, a szószám nem növekedhet. Én magam már egy sor módosítón együttműködök kollégákkal, tehát korlátozott a szöveg terjedelme, de ez nem fog bennünket megakadályozni abban, hogy egy teljes jó jelentést csináljunk és bevonjuk a, azokat a dolgokat, amelyeket önök felvetettek. Weber asszony egy olyan árnyék előadó, akivel az eleje óta, az egész folyamat eleje óta szorosan együttműködtem, és beszélgettünk eh, az időzítésről is, eh, arról, hogy a bizottság eh, időzítéséhez hogyan kapcsolódik mindez, és éppen azért írjuk ezt a jelentést, most, mert eh, jön a magyar elnökség, amelyik az egyetlen elnökség, amelyik hajlandó hangsúlyosan foglalkozni ezzel a kérdéssel, és várják az Európai Parlament véleményét is. Ráadásul az Európai Bizottság szintén várja ezt a saját kezdeményezésű jelentést, eh, és éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy áprilisban, legkésőbb áprilisig ez megjelenjen, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság a legtöbb dolgot megvalósíthassa belőle. Én áprilisban már egy cselekvési tervet is szeretnék látni, amelyről három hónap múlva tehát a tanács már beszélhet, és aztán júniusra valami konkrét dolog születhet, ami tényleg elindulhat a bizottságban és a tanácsban, E, és e, tényleg valami, amit már hat éve szeretnénk látni, végre igazán elkezdődhet. Ernst asszonyjal is teljesen egyet értek a kiskorúakkal kapcsolatban, illetve a a bővítési országok, illetve a csatlakozásra váró országokkal kapcsolatban. Nyilván ezeket a módosítókat majd beépítem, e, vagy én magam megírom őket, ha kell. E, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó bekezdéseket tudunk írni majd a sok módosítóból. E, a tagállamok szerepe, illetve a szabad mozgás, és hogy miért nem utaltam a már elfogadott parlamenti nyilatkozatokra, illetve állásfoglalásokra. Nos, ott vannak a tekintettel bejegyzések. Azért van olyan sok tekintettel kezdetű bejegyzés, mert meg akartam mutatni, hogy mi az előzménye ennek. Ezek mind olyan dolgok, amik egy európai roma stratégia irányába mutatnak, és mutatják, hogy ez lehetséges. Egy olyan pillanatban, amikor a parlament, a tanács és az Európai Bizottság ugyanezt mondják, és azt mondják, hogy egy, egy roma stratégiára, európai roma stratégiára van szükség a parlamenti képviselők már annyi mindent megszavaztak ebben a kérdésben, és annyiszor mondták már, hogy erre szükség van, hogy eh, én azt gondoltam, hogy eh, a kötelező része a szövegnek nem lesz eh, egy olyan akadály, amit a tagállamok nem tudnak majd venni. Én tehát azt szeretném, hogyha a tagállamok segítségével helyi szinten sikerülnének a dolgok, nem a bizottságra akarunk nyomást gyakorolni a tagállamok helyett, ez a keret stratégia arra szolgál, hogy a megtett ígéreteiket, kötelezettségvállalásaikat teljesítsék a tagállamok, ez a legfontosabb. Ezért is fontos az, amit Mulder úr, Jakulino kollega, Boszkürt asszony mondtak arról, hogy meg kell vizsgálni, hogyan költötték el eddig a pénzeket. Az Európai Bizottság egy task force-ot állított össze, amely azt fogja majd vizsgálni, hogy hogyan költötték el a pénzeket. Ez már valójában decemberben össze fog ülni, sőt, valójában decemberben már anyagunk is lesz, hol költötték, hogyan költötték el a tagállamok ezeket a pénzeket. E, e, egyes országok azt mondják, hogy más tagállamok nem is kértek ilyen társadalmi befogadási e, pénzeket, meglátjuk majd, hogy ez igaz-e vagy sem. Meg megvizsgáljuk azt is, hogy hol költötték el ezeket a pénzeket, E, és hogy milyen rosszul alkalmazták és használták fel ezeket a pénzeket. Tehát azt gondolom, hogy ez az Európai Bizottsági anyag, ez egy fontos anyag lesz, ugyanúgy, ahogy egy áprilisban kijövő e, jövőbeni anyag is, amely fogalmam sincs, mi lesz a címe, de a roma stratégiáról szól majd. Tehát ez a task force e, az Európai Roma Stratégiának a koordinációjáért felelős. Beszéltek önök a korai eh, gyermekfejlesztésről, korai eh, pedagógiai fejlesztésről, illetve az iskolából eh, kieső gyerekekről, és éppen ezért gondolom azt, hogy a februárban megjelenő Reding féle gyermekjogi jelentés megint csak egy nagyon fontos jelentés lesz a számunkra, amely majd arról is szól, hogy a szegregált oktatást hogyan lehet felszámolni Eh, Európában. Eh, Vosz, Voszkürt asszony és Ström asszony beszéltek arról, hogy ez egy politikai jellegű jelentés, hogy legyen neki politikai aspektusa és emberi jogi aspektusa is. Na most én az elmúlt 6-7 évben láttam azt, hogy egy csomó állásfoglalást elfogadtunk és mégis mennyi diszkriminatív, diszkriminatív eset történt, e, és ezek folytatódnak. Ezért is írtam be a jelentésben, hogy a e, Race Directive e, végrehajtása nagyon sokat segítene. Nyilvánvaló, hogy ez a gazdasági eh, eh, fejlődéshez is hozzájárulna, amellett természetesen föl kell lépni az emberi jogi eh, jogsérelmek ellen is. Meg kell nézni tehát, hogy a Race Directive-et milyen mértékben tudta a bizottság végrehajtani, hol vannak diszkriminációk, ezeket hogyan lehet megoldani, felszámolni én azt gondolom, hogy az emberi jogok első generációja területén is van még tennivaló, csak úgy, mint a második generációs és harmadik generációs emberi jogok területén is. Tehát én azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek oda kell hatnia, hogy igazi európai roma szervezetek kialakulhassanak, megkapják a megfelelő támogatást, és ne legyenek politikailag manipulálva. Tehát a roma, fiatal roma vezetők előmozdítása és egy generációváltás előmozdítása szerintem szintén fontos lépések lesznek. A történet történelmi hátterét tényleg ismertetni kell, mert azt gondolom, hogy a cigány ellenesség amelyre az alapvető jogi ügynökség is felfigyelt, az abból fakad, hogy a romák és a nem romák nem ismerik egymást. Az első kézből szerzett ismeretek, amelyek a kommunizmusban a közös iskoláztatás, közös munkahelyek révén adottak voltak, már nem adottak, már nem ismerik egymást az emberek, csak a médián keresztül, vagy tragédiákon keresztül ismerik meg egymást. Ezért is fontos, hogy a nemzeti tantervek, hozzájáruljanak, tartalmazzák a különböző kisebbségek hozzájárulását az európai kultúrához és azok gazdasági jogait is. Ezért is állít össze januári plenárisra ez a parlament a roma holokausztról egy állásfoglalást, a második világháborúban, ugyanis a koncentrációs táborokban cigányokat is gyilkoltak meg nagy számban. Tehát ezt a lendületet kell fenntartanunk, és a nemzeti oktatási stratégiák vegyék figyelembe az összes kisebbség hozzájárulását, azon kisebbségekét, akik gazdaságilag, politikailag, társadalmi, kulturálisan hozzájárultak az adott társadalomhoz. A romák nem csak akkor vannak ott, amikor a demokráciáért kell harcolni, hanem van egy gazdasági hozzájárulásuk, mondjuk az útépítéshez, még ha fekete munka is. A kommunizmusban 80-90 százaléka foglalkoztatott volt a romáknak. Egyes országokban ez leesett, ez az arány lejött 8-12 százalékra, tehát sok elismerni való van ebben a jelentésben, és örömmel fogadom az önök módosítóit, amelyeket amennyire csak lehetséges be fogok építeni az anyagba. Köszönöm. Thank you. Having heard... Köszönjük. Meghallgattuk az előadót. Azt hiszem, hogy már a ezen a ponton nagyjából ennyi elég. Hogy emlékeztessem önöket, hogy a módosító benyújtásának határideje január 10-e, hétfő dél 12 óra. A Libe szakbizottságban pedig február 3-án fogunk szavazni. Erről még egyszer köszönjük járók a Líviának. Várjuk az eljárás következő szakaszát a Foglalkoztatásügyi és Szociális Bizottságot is persze bevonva az 50-es házszabály értelmében. Ezzel elérkeztünk a következő napi ponthoz. A 7-es és 8-as napi pontokat elhalasztottuk, a 9-esre lépünk tovább. Nine, which concerns... A 9-es napirendi pont pedig a tájékoztatáshoz való jog a büntető eljárások során. Birgit Zippel az előadó, de hadd emlékeztessem önöket, hogy a büntetőeljárások során tájékoztatáshoz való jog az Európai Bizottság javaslatából indult, amely egy irányelv volt a büntető eljárások során gyanúsítottak azon jogán foglalkozott, mi szerint joguk van arra, eh, azzal kapcsolatban tájékoztatásra, hogy pontosan mivel eh, vádolják őket, illetve a büntető eljárás mire, mire alapul. 2009. novemberében eh, fogadta el a tanács ezt, a stokholmi programot is beépítették. Az első lépést siker, sikerrel zárult 2010. júniusában a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló rendelet elfogadásával tanács a bizottság javaslata ügyében december 3-án jutott közös álláspontra, most pedig az Európai Parlamenten van sor, hogy a tárgyalások elkezdődhessenek, ehhez egy álláspontot kell elfogadnunk. Tehát meghallgatjuk most a jelentéstevőnket, Birgit Zippelt, ő már elkezdte ezt a munkát, és eh, utána pedig az Európai Bizottság képviselője, vagy akár a tanácsé is hozzászólhat, őt is meghallgatjuk ebben a vitában, de először is Szippel asszony következik öné a szó. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr! Megpróbálom az első előadásomban a fő pontokat felvázolni. Egy Európáról beszélünk, és a Stockholmi programmal arról beszélünk, hogy egy közös jogi térséget hozunk létre. Ez idáig azonban 27 nagyon különböző jogrendszerrel kellett szembenéznünk, és az állampolgáraink ezt szeretnék, ha megváltoztatnánk. Úgy gondolom, hogy az egységes jogi térségnél az együttműködésekkel helyezni a hangsúlyt, és ennél az irányelvnél főként az egyes állampolgárok és az ő jogaik állnak az előtérben, akkor, hogyha büntető eljárásban kell részt venniük. Szerintem fontos lenne az, hogy mindenki egy igazságos eljárást kaphasson egész Európában, megfelelve az, e- az, emberi jogi, az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatának megfelelően, és ehhez tartozik az is, hogy vannak bizonyos feltételek, mint például a tanácskozás az ügyvéddel, találkozás az ügyvéddel, vagy akár a tolmácsolás biztosítása is ide tartozik. Ezen kívül az információhoz való jog fontos, mert csak az, akinek, aki tudja azt, hogy milyen jogai vannak egy eljárás során, azt tudja ezeket a jogokat követelni, és az, hogyha nem veszik figyelembe ezeket a jogokat a hatóságok, akkor ez azt jelenti, hogy veszélybe kerül az igazságos eljárás, és nem lehet kizárni azt sem, hogy hibás ítéleteket hoznak. Ezért üdvözlöm az Európai Bizottság előterjesztett javaslatát, és szerintem ez egy nagyon jó alapot képez a további viták irányába. Az, amit módosítások által javaslok a bizottság javaslatához, az főként abba az irányban mutat, hogy biztosítsuk azt, hogy az irányelv a szabadságvesztés minden egyes, szabadság megvonás minden formájában előtérbe kerüljön, és hogyha például én németként Németországban letartóztatást, letartóztatnak, akkor nem kapok tolmácsolást, de minden jogomról azonnal informálni kell engemet, ami engem megillet. Ezen kívül azt is javasolnám a, az Európai Parlamentnek, hogy a harmadik cikkben megfogalmazott jogokat kiterjesszük, mégpedig a hallgatáshoz való joggal, és azt szeretnénk, hogyha a, ö, leta, hogyha a bebörtönzés ö, ö, kérdését is felvennénk a jogok közé, mint például, illetve azt is, hogy mennyi ideig lehet valakit vizsgálati fogságban kapni. Nem csak, hogy időben kell megkapni ezeket a jogokat az illetőnek, hanem ezt meg is kell, hogy tarthassa. Tehát azok, akiknek problémáik van annak azzal, hogy elolvassák a szöveget, mert nem tudják elolvasni, például mert nem látnak jól, azok is az jogokaikról informálódhassak. Ezen kívül a kiskoroknak is el kell magyarázni a jogaikat. Természetesen nagyon fontos még az a kérdés is, hogy a vádlottat tájékoztatni kell arról, hogy milyen körülmények miatt vádolják, ez is nagyon fontos, és az is elengedhetetlen, hogy meglegyen minden hozzájutás az összes bizonyítékhoz, amelyet a hatóság beterjedt, benyújt, ez is rendkívül fontos pont. Végezetül szeretnék arra utalni, hogy azt szeretném javasolni itt a szakbizottságban, hogy, egy függele, hogy a függelékben bemutatott mintalevél valóban kötelező legyen, ez a alapvető standardok közé kell, hogy tartozzon. Minden tagállam ezen kívül természetesen szabadon adhat további jogokat a vádlottaknak, a gyanúsítottaknak. Kedves kollégák, végezetül szeretném leszögezni azt, hogy rendkívül sajnálom azt, hogy nem sikerült a különböző eljárási jogokról egy zárt eljárásban szavazni, és most azzal a helyzettel kell, hogy éljünk, hogy lépésenként egy eljárási jogról a másikra haladva vitázunk, és így kell eldönteni ezt, mert ez ahhoz vezet, hogy egy hogy a jogok javítása, egyszerűsítése, egységesítése az állampolgárok számára, csak több év múlva lesz látható. Ezt én másképp képzeltem volna el, de szeretném kihasználni ezt az alkalmat arra, hogy egy munkatársamnak köszönetet mondjak, aki nagyon keményen dolgozott azon, hogy sikerüljön már ma leadni ezt a jelentést, és a Júri szabizottságnak is szeretném megköszönni a véleményt, amit leadtak, és örülnék annak, hogyha ma nagyon sok véleményt hallhatnék, hogy a, a jelentést a lehető leggyorsabban le lehessen zárni. Köszönöm. Thank you. Now let's... Köszönjük. Halljuk most a bizottság és a belga soros elnökség képviselőit. Dekant asszony talán a belga elnökség nevében, ha szíveskedne. Monsieur le Président. Igen, köszönöm elnök úr. Köszönöm, hogy lehetőséget ad nekem arra, hogy eh, belga soros elnökség nevében kifejtsem a tanács álláspontját. Az irányelv tervezet a bel- és igazságügyi miniszterek asztalára december 3-án került a tanácsban, és később majd persze még meg kell vizsgálni a mellékleteket is, de az általános megközelítés a főbb csapásirány tekintetében kialakult eh, egy konszenzus, ami jól mutatja, viszonylag gyorsan, ami jól mutatja, hogy a tagállamok szeretnének eh, ezen ügyben eh, megállapodni, fontosnak tartják ezt, ugyanakkor a tagállamok jogrendjei jogrendje nagyban különbözik, a jogrendszerek nagyban különböznek, és hát ezt nehéz egy egységes szabályozásban megjeleníteni. És ezek, ezen meglévő különbségek eh, roppant fontosak. Most a magyar soros elnökségnek adjuk át majd a stafétabotot, és a, most, hogy a főbb vonalakról megállapodtunk, remélhetőleg a részletekről is e, majd tudják folytatni a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel. Jó, hogy jó lenne minél hamarabb megállapodni, ugyanakkor a az eljárásjogi garanciák, a bírósági eljárás eh, jogi garanciák terén eh, tapasztalható lendületet meg kell tartani. Ugyanakkor a különböző elfogadott intézkedések következetesek, összeegyeztethetőek, összehangoltak kell, hogy legyenek, hogy a, elérjük a végső célt. Ehhez valamilyen közös európai reakcióra van szükség az Európai Emberjogi Bíróság joggyakorlatát illetően is. Köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót. I'll be very brief. Nagyon rövidre fogom, elnök úr, megígérem. Először is köszönöm a kedves szavakat, Cipel asszony kedves szavait. Ma kaptuk meg az első változatát ennek a dokumentumnak itt csak átfutni volt időnk, de úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament eh, nagyjából megegyező véleményen vannak ez ügyben. Ez önmagában is pozitívum. Megrakadnám az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a tanács december 3-án eh, elért eh, megállapodása általános kérdésekben a belga soros elnökség munkájának köszönhető, ezért kolléganőmnek külön gratulálok, és most pedig várjuk majd a háromoldalú egyeztetést. Köszönöm, hogy az elnök valóban rövidre fogta, amit köszönök. Most pedig eh, a labda a képviselők tér felén pattog, Buzutó úr az első. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Én az EPP frakció eh, árnyékelőadója Antonescu asszony nevében szólok hozzá, illetve Exofosz úr nevében is, akik sajnos nem lehetnek ma itt közöttünk. Ezért rám maradt az a feladat, hogy megosztom önökkel az ő álláspontjukat. A néppárti frakció általánosságban támogatja az irányelv tervezetet, és örülünk annak, hogy ezt a fontos területet európai szinten is megoldani kívánjuk. Ahogy az előadó is elmondta, valóban a tagállamok között komoly eltérések tapasztalhatóak, de hát ezzel együtt kell élnünk. Rátérnék gyorsan a konkrétumokra. Azokra, amelyeket fel kell vetnem a népek nevében a hármas cikk, a gyanúsított azonjogáról beszél, hogy tájékoztatásban kell részesülnie a gyanúsítottnak. Úgy véljük, hogy világosan kell azt is lefektetnünk, hogy pontosan ki tájékoztatja a gyanúsítottat, hát és miként. Szóban, avagy írásban. Ugyanígy tisztázni kell azt is, hogy a hatos cikkben, ahol a váddal kapcsolatos tájékoztatás jogáról van szó. A hármas cikkel kapcsolatban további rendelkezésekre van szükség arra vonatkozóan, hogyha a gyanúsított kiskorú, hogy az elhangzott, avagy, illetve akkor is, hogyha valamiért ezt a tájékoztatást nem érti az illető. Ezt a tájékoztatást olyan módon kell nyújtani, hogy az az illető gyanúsított igényének megfeleljen ami a nyolcas cikket illeti, szeretnénk a bizottság képviselőtől azt várjuk, hogy további részletekre számoljanak be az eljárással kapcsolatban, mely e, eljárás a, lesz majd a leginkább alkalmazandó, főként e, az, hogy az illető hogyan kapja meg ezt a tájékoztatást. Végezetül. A hallgatás joga. With the opinion expressed by other colleagues that... Egyetértek a kollégák azon véleményével, hogy eh, konkrétan meg kell említeni a hallgatás jogát azon jogok között, amelyeket konkrétan felsorolunk ebben a dokumentumon, és sajnálatosnak mondanám, hogy a javaslatban nem szerepel a hallgatás joga, bár ez egy olyan alapelv, amely egy tisztességes bírósági eljárás elengedhetetlen eleme. Talán azért van ez, mert egyes tagállamok beleegyezéséhez szükség volt arra, hogy ezt kimaradjon a szövegből, mégis mi szeretnénk, hogy olyan kompromisszumot érnénk el, amely értelmében ez bekerülne, visszakerülne a rendelet tervezetbe. Remélem az előadó majd kompromisszumot tud elérni ez ügyben. Igen, igen, van még egy dolog, bocsánat, ami arra vonatkozik, hogy ki fogja tájékoztatni a gyanúsítottat, illetve hogy ez a személy megfelelő képzést kap-e erre. Tudjuk, hogy a gyanúsított és egy rendőr első találkozása nem mindig a legjobb pillanat arra, hogy ezt a tájékoztatást megejtse a rendőr, ezért ez irányú képzésben mindenképpen részesíteni kell a szinteteket annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatásra vonatkozó szabályok ne sérüljenek. Ezzel foglalkozni kell, mert ez a költségeket jelentősen megnövelheti. Ezek azok a fő gondolatok, amelyeket szerettem volna a nagyrebecsült kollégákkal megosztani, amelyekre egyébként részben már a rapörtől is rámutatott. Remélem, hogy további javaslatainkat is figyelembe tudja venni. Köszönöm. Thank you, Mr. Buzutil. Now, Mrs. Köszönjük, Buzutil úr. Wikström asszony. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Én Sarah Lutford nevében szólok hozzá, aki az árnyék előadója a frakciómnak. Thank you to Mrs. Sippel for the work that she... Köszönjük Sippel asszony eh, értékes munkáját, és jó volt az is, hogy ilyen szorosan együttműködött az árnyék előadókkal. Sir Latfoy nevében el kell, hogy mondjam, hogy nem csak az határon átnyúló intézkedéseket támogatja ő, amelyek a büntető eljárásokat felgyorsítják, eh, hanem az eljárás jogi garanciák eh, biztosítása is nagyon fontos, hogy és bírósági eh, eljárás érdekében egy úti tervet fektettek le erre vonatkozóan, a tomácsolás és fordítási irányelvvel kapcsolatban Latford asszony egyetért azzal, hogy ezen jogokat nem gyakorolhatják akkor, hogyha egy kisebb szabálysértésről van szó, és hogyha ezt és hogyha fellebbezés történik a bíróságon. Ugyanakkor nem lehet teljesen pár huzamba állítani ezt a két helyzetet, ugyanis az Európa tanács rámutat, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a szabásértések esetében is jogosultak tájékoztatásra a gyanúsítottak, például a váddal kapcsolatban, vagy lehet, hogy mivel gyanúsítják őket, ezért kivételeket kell tenni a említett szabályra. A hármas cikk felsorolja, hogy mivel kapcsolatos tájékoztatásra jogosultak az érintettek. A hallgatás joga bekerült, azonban kikerült az a jog, az betekintési jog viszont kis került a jogok közül, ezen megszorítások nem feltétlenül érthetőek számunkra. Szip asszony megpróbálta, de tisztázni, hogy pontosan milyen tájékoztatásban kell részesülni a gyanúsítottaknak, azonban nem vagyok benne biztos, hogy nem vagyok benne biztos, hogy hogy a gyanú és a vált közül pontosan melyikről érdemes tájékoztatni, vagy kellene tájékoztatni. Szerintem e tekintetben a javaslat nem fogalmaz világosan. A kettő ugyanis nem ugyanaz. A 8.3-as cikke kapcsolatban az irányelv értelmében gyűjtött bizonyítékok a bíróságon nem elv elfogadhatóak, ezt javasolja Szipel asszony. Pontosan ez miért fontos, és hogyan működne ez a gyakorlatban? Nem a nemzeti eh, bíróságok, a nemzeti jogszabályok értelmében kell, hogy eldöntsék, hogy eldöntsék, hogy milyen bizonyíték az, ami befogadható a eh, bíróságon. Miért van ez szükség uniós harmonizációra erre vonatkozóan? Végezetül a szöveg nem utal vagy hivatkozik eh, a tájékoztatás jogára olyan témákban, amelyek nem esnek a cuti terv alá itt most saját nememben is mondom, amit mondok, nem csak Sarah nevében, például a, a hozzátartozókkal felvenni a kapcsolatot, ez egy jog, egészségügyi ellátáshoz való jog, illetve az óvadékonkkal történő szabadonbocsátáshoz való jog merül itt fel. Így tehát elnök úr, Szerel Letford és magam nevében ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm a figyelmüket. We thank you, Mrs. Wikström. Köszönjük szépen, Wikström asszony, kitűnő munkát végzett, elmondta a saját véleményét is, és eh, szinte itt volt körünkben Letford asszony is, amikor a szavait hallgattuk. Köszönjük szépen. Most pedig Albrecht úr fog hozzászólni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen Zippel asszonynak is ezt a véleményem szerint rendkívül jól sikerült tervezetet. Én eh, nem csak a zöldek nevében beszélek, hanem úgy is, mint a Júri Szakbizottság véleményezője. Még nem adtuk le a véleményünket, de már a Libe szakbizottságbeli szavazás előtt januárban le fogjuk ezt adni, remélem ezt majd figyelembe veszik. Azzal kapcsolatban, ami eddig elhangzott, csak néhány konkrét és általánosabb jellegű megjegyzésem lenne. Számos dolog van, amely már benne van az Európai Bizottság javaslatában is, de néhány kiegészítésre is szükség van. Például a hallgatáshoz való jog, ez nagyon fontos, és ezen kívül fontos még az is, hogy konzulis segítséget lehessen kapni. Ugyanakkor egy eljárásról van szó, amelyen során nem csak arról van szó, hogy információkat kapjanak az érintettek, vagy nem, és nem csak arról van szó, hogy a információhoz való jogot egységesítsük. Ez egy olyan keretben, időbeli keretben található, amelynek során az eljárásokat egymás után harmonizáljuk. Ez azért fontos, mert nagyon sok intézkedést tettünk az elmúlt években, mint például az Európai Elfogató Parancs, és ide tartozik, vagy az Európai És ezért nagyon fontos, hogy ezek az eljárások egységesüljenek, és tudni kell azt is, hogy milyen jókkal jár ez. Nagyon fontos ebben a folyamatban az, hogy csatlakozni fogunk az Európai Emberi Jogi Egyezményhez, és a Lisszaboni szerződés értelmében van egy alapvető jogok kartája is, és emiatt um, alapvető standardokat kell harmonizálnunk, és uh, véleményem szerint a tanács és a tagállamoknak is foglalkozniuk kell ezzel, hiszen ennek ez, ez szükséges, és ez nagy kötődik ahhoz a kérdéshez, hogy milyen információkat kell megadni az érintett személyeknek. Úgy vélem, hogy arról van itt szó, hogy az eddigi eljárási standardokat, amelyeket az Európai Emberi Jogi Bíróság meghatározott a döntéseiben, ítéleteiben, és amelyek minden tagállam számára kötelező érvényű, ezeket egy hasonló szintre kell emelni egész Európában, és ezt ki kell teljesíteni ezzel az információhoz való joggal is. Úgy vélem, hogy összességében például a eljárási dokumentumokhoz való hozzájutás kapcsán fontos az, hogy egy bizonyos helyzetben az állampolgároknak egyfajta bizalommal kell rendelkezniük arra vonatkozólag, hogy minden tagállamban van egy az alapvető jogokat tartalmazó katalógus. Amit szeretnék, az az, hogy ebben a vitában ne csak arról legyen szó, hogy azt mondjuk, hogy gyorsan igazolást találjunk arra, hogy jobban elismerjük kölcsönösen a döntéseket, hanem arról van szó, hogy harmonizált eljárási jogra van szükség, amelyet majd később még jobban lehet javítani. Szerintem ez a úgynevezett letter of rights, ezt majd az idővel át kell dolgozni, azon időbeli terv kapcsán, amelyet kaptunk az eljárási harmonizációt illetően, és sikerül megállapodnunk további egységesítésre az eljárási standardokat illetően, akkor ezt ki kell egészíteni. Zippel asszony jelentéséhez igazából nem tudok túl sokat hozzáfűzni, már a Júri Szakbizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel majd januárban, és lesz majd egy véleményünk, amiben csak egy-két árnyalati véleményt fogunk megfogalmazni, és intenzíven szeretnénk foglalkozni majd ezzel a kérdéssel, és azt szeretném kérni, hogy itt ne gyakoroljunk nyomást, időbeli nyomást, itt nem egy-két hétről van szó, hanem arról, hogy konzisztens legyen a véleményünk, és az emberek igényeit is figyelembe vegyük, és szerintem jó együttműködésünk lesz, és már örülök is rendkívüli módon a jelentéskészítőkkel történő együttműködésemnek. Thank you, Mr. Albrecht. Mr. Köszönjük, Albrecht úr. Trenta a Filides uh, úr következik. Chairman, just a couple of words. Köszönöm, csak uh, néhány megjegyzésem lenne. Mi is egyetértünk ezzel a javaslattal, és azzal, hogy uh, Ilyen tempóba vitte eddig ezt az ügyet Szipel asszony. Megköszönjük neki. Fontos, hogy minimális jogi standardok érvényesüljenek minden tagállamban, és azt gondolom, hogy a tagállamok elfogadhatják e, ezt a e, modellt. E, a módosítók javíthatnak. Talán van még javítani való a szövegen, nem értek egyet azzal a dologgal, hogy a bíróság elé állítás azonnaliságát töröljük. Szerintem ez egy elég fontos jog, de azért tanulmányozzuk majd a módosító indítványt, mielőtt döntünk. Szippel asszonynak még egyszer gratulálok, és reméljük, hogy úgy együttműködünk, ahogy az első témában a fordításhoz és tolmácsoláshoz való eljárásokban című témában együtt tudtunk működni, most pedig Vélond úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkaphattam a szót. Én csak póttag vagyok itt, árnyékjelentéstevő viszont vagyok a Juriban, és ezért szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni. Üdvözlöm azt, hogy van egy olyan jelentés készítőnk, aki ilyen elánnal tud dolgozni, de nem kielégítve ez a tempó akkor, hogyha nincs meg mindenfajta fordítás, nem jó az, hogyha nyomás alá helyezzük magunkat, hiszen ez egy rendkívül bonyolult kérdés. A második pont az az, hogy tudnunk kéne azt, hogy mit is akarunk. Ez a jelentés tulajdonképpen viszonylag egyszerű lenne akkor, hogyha csak azt akarnánk biztosítani, hogy az információ adással e, leírnánk azt, hogy mit akarunk minden tagállamban elérni. Tehát hogy azt, hogy milyen jogokat akarunk adni az egyes tagállamokban. Elég lenne akkor ahhoz, hogy ha egy német gyanúsítottnak, akit Angliában kihallgatnak, neki azt el lehetne mondani, hogy figyelj, pajtás, itt eh, a hallgatást negatívan értelmezzük, és eh, egy uniós állampolgárnak, aki Nagy-Britanniából származik, annak pedig Németországban azt kell elmondani, hogy nálunk eh, a hallgatást mi is negatívnak tekintjük, el, elmondhatnánk akkor azt, hogy harmonizáltuk a eljárást, azonban inkább itt arról van az szó, hogy hogyan lehetne egyáltalán információt jutatni a, az embereket, hogyan lehetne, és utána már egy adott időben kérne beszélnünk az eljárási jogról. A, de szerintem kicsit elhamalkodtuk a dolgokat, mert itt nem arról van szó, hogy egy állapotot leképzünk, hanem arról van szó, hogy hogyan értjük ezt meg. Itt arra van szó, hogy aki jogot tanult, azok értik, miről van szó, akik viszont, hogy így mondjam, akik kevésbé okosak, azok a jogrendszerben szerzett szocializációjuk által kapják meg, szerzik meg ezt az információkat. Függetlenül attól, hogy valaki bűnöse vagy nem, az kiválogathatja az eszközöket, amelyek előnyösek vagy hátrányosak számára. Úgy gondolom, hogy ezen emberek számára csak is a harmonizáció segíthet. És a tagállamoknak itt eh, dönteniük kell arról, hogy, hogy így, így csak beszélnek-e a kilépési záradékokról, vagy pedig eh, hajlandóak kell valamit tenni is úgy gondolom, hogy bizonyos területeken látok arra lehetőséget, hogy kompromisszumokat találjunk, más területeken viszont a kompromisszumos lehetőségek csak nagyon korlátozottak, tehát mint például a hallgatáshoz való jog esetében itt nem igazán látok semmilyen fajta kompromisszum jelen lehetőséget. De azzal kapcsolatban, hogy, mi, mi, hogy milyen hamar lehet valakit szabadrába helyezni, miután találkozott a bíróval, ez mindig az adott jogi kultúrától függ, és itt a történelmi dolgok is szerepet játszanak, hogyha valakinek csak egy munkalába kerül ez, a, a bíró elé vezessék, akkor mindegy, hogy most 24 órára beszélünk, vagy a következő nap végére, akkor azt lehetne mondani a kompromisszumokban, azt lehetne mondani, hogy 36-48 órán belül ezen kívül elhatárolódási kérdésekkel is foglalkoznunk kell, amelyek fontosabb bizonyos országokban. Mit történik akkor, hogyha valakit tanúként hallgatná ki, és mit történik akkor, hogyha valakit a tanúszerep kapcsán már elkezdenek gyanúsítani? Hol lehet meghúzni a vörös vonalat, a határvonalat itt? Hogyan lesz valaki gyanúsítottból vádlat? Vannak olyan új kultúrák, ahol azt mondják, hogy már gyanúsítottunk téged, de hát most hagyunk téged, nem lesz semmilyen fajta eljárás. Máshol pedig lehetőség van arra, hogy valaki ártatlanként azt mondja, hogy én nem akarok itt gyanúsítottként itt maradni ebben a stádiumban, azt a indítványt nyújtom be, hogy vádoljanak meg. És akkor a bíró dönt arról, hogy elveti-e a vádat, vagy elfogadja-e azt. És hogyha elvetik ezt, akkor a kezemben van a papír, hogy ártatlan vagyok. Tehát egyértelmű, hogy ez a fair, uh, trialhez uh, kötődik, és ahhoz kötődik, hogy hogyan változik meg a digitális világunk, és hogy mennyi, ez kötődik a adatvédelemhez is. Tehát nem lehet ezeket a dolgokat így levegőben hagyni. Hogyha ha például egy gyanúsítottnál találnak egy fehér inget, akkor mondhatja azt, hogy tiszta volt, és ne az legyen, hogy mondjuk kitisztította ezt az inget. Morgen eine Vernehmung stattfindet. Also, das ist ein Berg, ein unge Tehát egy óriási, halom, megoldatlan kérdés van, és nekem nem tetszik ez a galop tempó, amivel előre haladunk jelentéstevőként eh, szeretnék ma megállapodni Albrecht úrral is. Hogyha ezt a fajta galop ütemet folytatjuk, és majd a plenárisra kerülünk, akkor lehetetlené tesszük ezzel a plenárisan lévő munkát, mert eh, egy olyan vitán fogunk foglalkozni, amelyet a plenárisan rajtunk kívül senki nem fog érteni. Köszönöm szépen, most pedig visszatérünk a jelentés készítőjéhez, amennyiben nincsen további kérdés, megjegyzés, de úgy tűnik, hogy nincs, senki nem tette fel a kezét, hogy hozzászóljon. Tehát vissza is térünk akkor a jelentéskészítőnkhöz, Szipel asszonyhoz. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, főként az utolsó hozzászólást, mert így legalább valamire tudok reagálni, amit szerettem volna elmondani. Igenis, harmonizációra van szükség nagyon sok területen, és személyesen úgy vélem, hogy az állampolgárok nem azért unják már Európát, mert túlságosan sok Európa van, vagy túl kevés, hanem azért, mert nagyon is kevés ezen a, ebben a tekintetben Európa, és igenis egységesítést szeretnének. Van egyértelműen egy félreértés, és már az elején elmondtam, hogy mennyire sajnálatos az, hogy nem tudunk minden eljárási jogról együttesen beszélni, hanem ezt egymás után vesszük, és az a jogokkal foglalkozó dokumentum, amiben a jogokat emlegetjük, itt eh, csak leszögezzük eh, ebben az irányelvben azt, hogy információhoz jog van, de semmilyen jogot nem eh, fogalmazunk meg. Hogyha beleírom a jogokat tartalmazó dokumentumot, akkor nem jó a sorrend. Itt csak arról van szó, hogy informáljuk hogyha, hogyha elmondjuk azt, hogy joga van mindenkinek egy ügyvédhez, akkor még nem mondjuk meg azzal, hogy mikor kaphatja meg valaki az ügyvédet, hogyan kaphatja meg, ez nyitva marad. Az egyetlen dolog, amit eh, ezzel az irányelvvel előírok, az az, hogy legyen információ, amely minden ország esetében más lehet. És pontosan ez a probléma, amelyet az elején felvázoltam, sokkal jobb lett volna, hogyha ezeket az eljárási irányelveket, ezeket az eh, jogokat együttesen tudtuk volna megvitatni, de ezt nem tudta az Európai Bizottság elérni, és ezért azzal a, az eljárással kell élnünk, amelyet a tagállamok előirányoztak nekünk. Szeretnék néhány pontra kitérni, amelyet megemlítettek. Buzutil úr joggal említette azt, hogy a hallgatáshoz való jogot ki kell még egészíteni. Valóban számos jog hiányzik még az eredeti irányelv nem megfelelő helyzetet teremtett azon jókkal kapcsolatban, amelyeket megemlítettek az irányelvben, és voltak olyanok is, amelyeket a hármas cikk alatt vettek fel. Ezért minden olyan jog, amelyet az irányelvben megemlítettek, azokat mi felvettük a hármas cikkbe is, hogy ne legyen semmilyen fajta hézag. Ez rendkívül fontos. Az is fontos, hogy hogyan lehet elmagyarázni az embereknek a jogokat, hogyha valaki nem tud olvasni, mentálisan sérült, vagy nem eléggé iskolázott, ezek is nagyon fontos kérdések. Az is kérdés, hogy mikor kellene a jogat tartalmazó dokumentumot átadni, szerintem a lehető leghamarabb, nem akkor, amikor már valakit letartóztatnak, bebörtönöznek. Lehet, hogy a bizottság vagy a tanács tisztázhatná azt, hogy melyik hatóság illetékes itt, de hogyha ezt szeretnénk leszögezni, akkor már ismételten a harmonizáció területén lennénk, és akkor már megint más nehézségekbe ötköznénk ezzel az irányelvvel. Wikström asszony számos pontra rámutatott, amely nyelvi ö, egyértelműsítést igényelnek. Az igény a javaslatban tettünk ö, már itt javaslatokat, mint például a charge vagy a case file fogalmak esetében, ezeket különbözőképpen értelmezik az egyes tagállamokban itt másfajta megfogalmazásokat lehet találni, amelyek egy elég széles spektrumot lefednek, például a kisebb jogsértések esetében, kisebb eljárások esetében is tisztázni kell, hogy mi történjen, de ezt majd a trialógus során, illetve a különböző dokumentumok által ezt majd tisztázni kell. Remélem, hogy mindenre válaszoltam a harmonizáció kérdését tekintve úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy a bizottsággal együtt egyeztessük azt, hogy a jogok megnevezésekor, és ismételten mondom, hogy az információs joghoz való megne- az információhoz való jog megnevezése még nem jelent harmonizációt, hogyha az Európa meg kell, fel kell szólítani a bizottságot arra, hogy minden meghatározott jogot felvegyék a jogot a dokumentumban, és például a például akár most is megnevezhetnénk a családtagokkal való kommunikációhoz való jogot, ezt még tisztázni kellene az elkövetkező napokban a bizottsággal és a tanácssal. Úgy vélem, hogy ezek voltak a lényegi pontok. Thank you und herzlichen Dank für die... És köszönöm szépen a sok hozzászólást. Thank you. Thank you for this final observation. Köszönöm. Akkor ezzel lassan véget ér a LIBE bizottság ülése. Úgy tűnik, hogy most időben, sőt, Szépen asszony, elnézést. Elfelejtettem, hogy az elnök úr utalt arra az elején, hogy van a módosító benyújtásának egy határideje, mégpedig január 12-én lenne ez. Itt valóban csak az információkról van szó, és nem pedig a harmonizációról a jogok esetében sajnos, és ezért eh, azt kérnénk, hogy legyen egyfajta orientációs szavazás már január végén, hogy tényleg gyorsan megkezdhessük a bizottsággal, a tagállamokkal a trialógust. Buzutil. úr, nem akarom itt a menetrendet megbolygatni, de nem rövid az idő, mert hogy ez a karácsonyi szünet után azonnal lejár. A roma jelentésnek is január 10-e a határideje, mondta Szippel asszony. A 12-e a határidő akkor, ugye? Lehet, hogy gondokat okoz. Nem akarok, nem akarok itt különösebben uh, raportőr ügyeibe beavatkozni, de szerintem figyelembe kell venni ezt a karácsonyi szünetet. Mit szól ehhez az előadó? Rugalmas-e? Hajlandó megfontolni azt, hogy eh, a eh, kicsit kitoljuk ezt a határidőt, vagy elégnek gondolja? Na, ich persönlich glaube, dass diejenigen... Én személyesen úgy vélem, hogy akik a jelentéssel kapcsolatban már dolgoztak, azok már úgyis foglalkoztak ezzel, és most úgysem fognak három hétig nyaralni, vagy hát szabadságon lenni. Szerint én is azon leszek, hogy ezt a időbeli keretet meg lehessen tartani. It's okay. It's okay then. Nekem megfelel. Akkor a módosítók benyújtásának határideje január 12 dél, 12 óra. Most akkor hamarosan befejeződik ez az ülés. Két dolgot elhalasztottunk a következő ülésre. Az egyéb kérdések sorában hagy, hadd ismertessem, tényleg csak felolvasom, azért, hogy mindenki tudja azokat a döntéseket, amelyeket a koordinátorok üldésén hoztunk. Egy értékelési mechanizmus létrehozása a Schengen, akivel Carlos Coelho. Második téma, teljes alkalmazása a Schengeni, aki rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában, Carlos Coelho a raportőr, saját kezdeményezésű jelentés adatvédelem, raportőr Axel Foss, Negyedik téma az információs rendszerek elleni támadások. Mónika Halmayer. Az utazási okmányok listája, amelyekkel a külső határokon átléphetnek, és amelyek vízum kötelesek illetve az ilyen lista elkészítésére alkalmazott mechanizmus, Tanya Fadjon. robbanóanyagok prekurzorai, Jan Mulder, alapvető jogok helyzete az Európai Unióban, Monika Mónika Faszikova Benova, migrációs mozgások, Ellen Flotre, a munkavállalók mobilitásának előmozdítása az Európai Unión belül, vélemény írója Blinkevis Jute, egységes piac, Van de Kamp, repülés biztonsági kérdések a testszkennerekre különös tekintettel eh, vélemény írója Sargentini, európai hálózat és Információs Hálózatbiztonsági Ügynökség, Alexandra Álvaro. Ezek lennének a, az esedékes jelentések. Legközelebb január 10-én Brüsszelben ülünk össze, és úgy gondolom, hogy ezt mindenki elfogadja, viszontlátásra Strasbourgban. Yeah.